Nos, akkor nézzük az első jelentést, mert itt van a szerzője. Ez a 15-ös pont, amely az első napi rendi pont ma délután. Ez a Miroslav Mikolásik jelentés, a 2007-2013 közötti időszak kohéziós programjainak végrehajtásáról szóló 2010-es éves jelentés, és kérem Nikolás Miroslavot, hogy mutassa be. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm ezt a kedves bevezetőt. Hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Örülök, hogy jelentése lehetek ennek a stratégiai jelentésnek, amely a 2007-2013, a 2010-es jelentés, amely a 2007-2013 közötti időszakkal foglalkozik. Ez a harmadik jelentés ebben a sorozatban. Az elsőt a hatodik jogalkotási időszakban fogadták el. A bizottság közleményének a közreadása, amelynek a címe kohéziós politika, a 2007-2013 közötti időszak kohéziós programjának végrehajtásáról, az az eredményeket elemzi, és a, a kohéziás politikának a végrehajtását a 2007-2013-as programozási időszakban. Ezért a végrehajtásnak az első valós elemzése most zárulhat majd le. Személyes véleményem szerint a stratégiai jelentések nagyon jelentős információs források, hogy megtanuljuk a e, szakpolitika formálását, ugyanis ez a helyi és a regionális e, hatóságoknak a javításait is tartalmazzák. Azt hiszem, hogy a stratégiai jelentés javaslatai e, értékes adatokkal szolgálnak a jövőt illetően a nemzeti stratégiai referencia keretek kialakításánál. A múlt hibáit ki kell javítani. Az Európai Parlament jelentése azt fogja elemezni, hogy a tagállamok milyen választásokat tettek a prioritásokra való költekezést illetően megvizsgáljuk majd, hogy milyen regionális kérdéseket kell megközelíteni másként. A különböző szakpolitikákat az eredményeikkel kell megmérni, vagy pedig regionális, nemzeti és európai szinten való hatásukkal. A következőket tudom elmondani. Ez egy előretekintő elemzés ugyanis remélem, hogy ez a jelentés eh, hozzájárul a kohéziós politika jövőjéről szóló eh, eszmecseréhez. A, most szeretném röviden ismertetni a jelentést. A jelentést elsősorban két dokumentum alapján állítjuk össze. Egyrészt a bizottságnak a közleményéről, amelyet a parlamentnek, a bizottságnak és a számvőszéknek eh, állítottak össze a 2007-2013 közötti időszak kohéziós programjainak végrehajtásáról. A másik pedig a bizottság elkezdett eh, egy másik dokumentumot is, amely ezt a eh, kommunikációt közli. A munkadok követi a munkadokumentumban felvázoltuk a végrehajtási jelentésnek a hatáját, és egy munkahipotézis is kidolgoztunk, és a, azokat a kérdéseket javasoltuk, amelyeket a jelentésben elemezni kell. A jelentés kidolgozása során a korábbi korábbi regi végrehajtási jelentéseknek a szerkezetét követték, és megvizsgáltuk, hogy a jogszabályokat megfelelően alkalmazták a tagállamok, és megmutatjuk, hogy mennyire értették meg a tagállamok a közösségi stratégiai vezérirányvonalakat, amikor alkalmazták a referenciakereteket, a nemzeti stratégiai kereteket. Uh, third part, importance of the... harmadik rész az a jelentésnek a uh, fontossága. A 2007-2013-as időszakra a tagállamok uh, számára ez az időszak most a közepén áll, és már sok projektet elindítottak. A végrehajtási szinten azok a programok, amelyeket a struktúrális alapokkal társfinanszíroztak, elsősorban a turizmus területén történt meg. Először ezek a programok megfelelő áttekintését nyújtják azon konkrét helyzeteknek, amelyek körülbelül másfél éves végrehajtás után eh, fennáll, és pedig a eh, stratégiáknak a végrehajtását vizsgálja, mennyire lehet elérni a célkitűzéseket. A másik megjegyzés az, hogy gyakorlati szükséglet mutatkozik arra, hogy a hiányosságokra rámutassanak, és olyan területekre, ahol referenciákra van szükség, és kiemelni a bevált gyakorlatokat, amelyek segítenek a hatékonyság növelésében. A, a gazdasági pénzügyi válság és a következő programozási időszak elegendő ok arra, hogy ez a végrehajtási jelentés miért olyan releváns és időszerű. Szeretném hangsúlyozni, hogy a jelenet, jelentés a jelenlegi végrehajtást elemzi, ugyanakkor előremutató is a jövőt illetően a jelentésnek pozitív, jelent, pozitív előrelépésnek kell lenni, ezért az ajánlások arra, hogy hogy lehet a végrehajtást javítani a jelenlegi programozási időszakban, és a 2013-as politikai felépítmény ajánlásait is meg kell fogalmazni. A negyedik része a jelentésnek, vagy a mai előadásomnak, az a munkahipotézis mivel a kohéziós politika releváns, ugyanis állandóan hozzájárul a szociális gazdasági környezet javításához, de természetesen önmagából kiindulva ez heterogén, mert hát az országok és a régiók különbözőek. Ugyanakkor az adatok tanulmányozása után azt állapítom meg, hogy bizonyos területeken szükség van nagyobb erőfeszítésekre, különösen a végrehajtást illetően, eh, azért, hogy eh, eh, nagyobb legyen a pénzügyi figyelem, fegyelem, és szinergia alakítsanak ki más EU politikákkal, és ne késlekedjenek. A, a szinergiák létrehozása és a regionális politikáknak az ágazati szétszórását a monitorozást és a bevált gyakorlatok e, értékelését illetően a e, munkamódszertanban e, módszertat illetően remélem, hogy ez a munka dokumentum az gyümölcsöző vitát fog a regiben elindítani. A szándékom az, hogy az idevágó szempontokat ebben a jelentéstervezetben kidolgozzuk. Ezt a jelentést tervezetet január 11-e körül szeretném bemutatni önöknek. Két oldalon vagy több oldalon is szeretnék önökkel együttműködni, szoros együttműködésben, és hangsúlyozni szeretném, hogy az árnyék jelentéstevőkkel kiváló munka légkört szeretnék kialakítani, és mindazokkal, akik segítettek ennek a jelentésnek az előkészítésében. Nem sokára az árnyék jelentéstevőkkel egy találkozót szervezek, hogy tájékoztatást kapjak tőlük, és a nézeteiket belevegyem a jelentés tervezetbe ezért kérem a bizottságnak a tagjait, hogy ismertessék a véleményüket, tehát nem csak az árnyék jelentéstevők, hanem mindenki más, eh, amikor az eszmecserét folytatjuk, azért, hogy a jelentés tervezetet eh, a konstruktív eh, gondolatokkal gazdagítsuk. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig akkor az árnyék jelentéstevők Eh, Elizabeth eh, Shatter és Mihály Telenopoulos kapnak szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen azt is, ahogy eh, a, megközelíti a jelentést. Ismerjük azt, tudjuk, hogy közös munka ez a jelentés, tehát ismerjük a struktúrát, és ezt mindenképpen üdvözlöm, és szeretném ezt hangsúlyozni. Szeretném hangsúlyozni ezt, hogy mennyire fontos jelenleg ez. A jelentés ugyanis nem csak az, ami, tehát nem csak értékelése a stratégiai terveknek, hogy hogyan kell ezeket teljesíteni a tagállamok részéről, hanem ez tanúsítványa annak is, hogy a strukturális politika nagyon fontos az Európai Unióban. Ezt nem lehet csökkenteni, nem lehet megszüntetni. És hát, tulajdonképpen a az stratégia kiemelt része ez. Tehát erről szól a jelentés, és ezt láthatjuk a struktúrában is. Minden esetre az a helyzet, hogy a pénzek e, e, ki, adását értékelnünk kell, illetve ezeket bizonyítanunk kell különböző projektek által, bizonyítani kell azt, hogy jól használták fel ezeket a pénzeket, és bizonyítani kell azt, hogy a kohéziós politikának van értelme az Európai Unióban. És természetesen a kritikai megközelítésre is szükség van, ez is nagyon fontos, értékelni kell az Európai Unió kohézióját, illetve azt, hogy ez mennyire fontos a régiók számára. Ezért jónak tartom azt, hogy a felügyeletet és az értékelést megelmíti a jelentéstevő. A felosztást illetően, illetve az eljárást illetően lenne néhány megjegyzésem. Először is úgy vélem, hogy nagyon fontos a gazdasági háttér, azonban nem emelném ezt annyira ki, és inkább a célokra használni fel több teret. Szerintem a válság tette azt, hogy miért fontosak ezek a célok, de hogyha a válságról beszélünk, akkor azt mondják a válsággal foglalkozó szabadság, hogy ez nem is a ti témátok, ezzel nem kell foglalkoznatok. Másodszorban úgy vélem, hogy valóban meg kell vizsgálni azt, hogy eh, hogyan lehet eh, ezt megvalósítani, milyen volt a megvalósítás a tagállamokban. A fő kritika az volt, hogy a pénzt eh, elcsoportították, elvették a regionális politikát, erre is megfelelő választ kell adnunk. Nem csak a régióktól függött az, hogy nagy volt a késlekedés, tudjuk, hogy kik voltak a hibásak, a nettó befizetők, akik nagyon sokáig késlekedtek. Én is ott voltam, láttam, hogy mi történt. Egy évvel később történt minden, mint ahogy terveztük, és ez kihat a jelenlegi évre is. Ezt ön is tudja, elnök asszony, hiszen ön akkor volt a biztos, mikor ez történt. A harmadik pont, amelyet szeretnék kiemelni, a rendelet igazi célja nem e, látszik annyira a jelentésben, mint kellene, pedig a parlament ezt követelte, ez pedig a fenntarthatóságra való utalás, a, fent, a, a, a gender mainstreamre való utalás, illetve a partnerségi elv. Ezek nagyon fontos elemek, amelyek a kohéziós politikában az évek során beváltak, és igazából egyedülállóak, és a régiók számára is rendkívül fontosnak bizonyultak ezek. Ezért ezeket a pontokat is felvenném. Az értékelő elemek a kohéziós politikában tehát nagyon fontosak. Lényegi része ennek a jelentésnek az a gyakorlati elemzés, és természetesen meg kell vizsgálni azokat az elemeket is, amelyeket szeretném továbbvinni, és meg kell indokolni azt, hogy miért váltak ezek be, és miért szeretnék ezeket továbbvinni a regionális politikában. Köszönöm szépen, Tremopolus úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szerettem volna köszönetet mondani a kollégának a jelentését, és szeretnék néhány dolgot is hozzáfűzni, olyan pontokat, amelyek véleményem szerint számos fontos jogszabályhoz kötődnek. Van néhány kérdés, amelyet jól körülértek, viszont voltak olyan kérdések is, amelyekkel nem foglalkoztak. Úgy gondolom, hogy az Európai Parlamentnek kritikusan kell szemlélnie a bizottság jelentését, az állampolgárok is ezt várják tőlünk. Ez a jelentés mert a harmadik ilyen jelentés az előzőt Van Nistelrooy úr készítette, és szerintem továbbra is óvatosnak, ébernek kell maradnunk, stratégiai referenciáról beszélnek, amely eh, megmarad ebben a programozási periódusban, is, szóval a szoktuláról, a módszertáról is, ezek is eh, szükséges elemek, ezzel egyetértek, azonban vannak még olyan pontok, amelyre figyelnünk kell, ez pedig három ilyen pont. Az első az a hitelek kérdése, a védelmi problémák esetében. Sokan nem csak azt akarjuk, hogy beszéljünk a környezetvédelmi politikáról, hanem azt is szeretnénk, hogy a fenntartatosság alapján a zöld befektetésekkel hozunk létre egy olyan vitát, amelyel egy perspektívát adunk a további fejlődéshez ezekben a nehéz időszakban, igen és foglalkozni kell a környezetvédelemmel. Például gondoljunk csak a magyarországi vagy a romániai környezetvédelmi katasztrófákra. A fenntarthatóság, a gazdasági jólétet össze kell kötni egymással, illetve a környezetvédelemmel. A következő pontom az átláthatóság. A szakbizottság elfogadta az én jelentésemet az átláthatóságról, és júniusban nagy többséggel elfogadtuk ezt a jelentést és egyértelművé válik az, hogy az irányelvek nagyobb állhatatosság irányába azok nem képezhetik vita tárgyát. Össze kell egyeztetni az információk adását, illetve az adatok közlését. A harmadik pont az pedig az együttműködés elve hogy ezeket a programokat megfelelően lehessen alkalmazni, szükséges az, hogy információkat gyűjtsünk be, és figyelembe vegyük nem csak a hivatalos szervek információit, a nemzeti szervek információit, hanem az úgynevezett civil szervezeteknek az információit, gazdasági szerepvállalók információit is figyelembe kell vennünk. Gyakran az érdekelt feleknek sok információjuk van, de ez nem jelenik meg a hivatalos jelentésebe. Tehát az együttműködés, az információ csere nagyon fontos, és ezt a gyakorlatban is alkalmazni kell. Ennyi lett volna. Thank you very much. Uh, Vic- Köszönöm. Viktor Bostina Rutis következik. Köszönöm, elnök asszony. Én Kadenbach asszony nevében szólok, aki nem tudott eljönni a mai délutáni ülésre és az ő üzenetét tolmácsolom most a szakbizottságnak. Kademek asszony nagyra becsüli, hogy az Európai Bizottság elemzi a már elfogadott stratégiák végrehajtását az egyes tagállamokban. Nagyon sok pénzről van itt szó, 35,7%-a ez az összeg az EU költségvetésének, ami a regionális és kohéziós programokra megy a 2007 és 2013 közötti időszakban. Ezért ez az adófizetők érdeke, hogy ezeket az összegeket átlátható módon használják fel, valamint, hogy hatékonyan a közérdek eh, érdekében használják fel őket. A jelentés, Mikolási jelentés szerkezetével a kollégám egyetért, és azt mondja, hogy jól hangsúlyozza a múltbeli és jelenbeli tapasztalatokból való tanulás szükségességét, illetve azt, hogy fel kell vázolni azokat a területeket, ahol még reformokra van szükség. Emellett fel kell hívni a figyelmet a jó gyakorlatokra, hogy erről a többi tagállam is tájékozódjon ezt a felhalmozódó tudást fel kell használni a következő pénzügyi periódus tervezésében, amely 2014-től kezdődik. Nem szabad elfelejteni azt sem, hogy a jelentés elkészítésének idején csak 18 hónap telt el, és a régiók még mindig ugye a gazdasági válság okozta sokból próbáltak magukhoz térni. Tehát a következő jelentés még használhatóbb adatokat tartalmaz majd. Kadnánkész asszony azt is nagyra becsüli, hogy az előadó szerette volna kiemelni az új tagállamok által elért haladást, és azt, hogy a régiókbeli különbségek megszüntetésén igyekeznek. A regionális politika erőforrásairól a hatos fejezet szól. Ezzel kapcsolatban Kadenbach asszony több szinergiára több szinergiát szeretne a regionális fejlesztési alap és a szociális alap között. Tudja, hogy az indulási nehézségek felmerültek, persze ez minden finanszírozási időszakban így van, de a régiókat kellemes meglepetés érte. A múltbeli időszakhoz képest azt tapasztalták, hogy a szabályok pozitív módon változtak. Tehát ezeket az erőfeszítéseket meg kell erősíteni, hogy a következő finanszírozási időszakra még jobb, még egyszerűbb szabályok legyenek. Ne feledkezzünk meg eh, arról, hogy most a válságból kell kilábolni. A régiók szerencsére fel tudták használni ezeket az alapokat a, ezekre a célokra, tehát nagyon időszerű volt ezeknek a pénzeknek a jelenléte. A jövőben is így kell folytatni a munkát, és idézem a kolléganőmet, hogy milyen területeken a végrehajtást kell megerősíteni, el kell kerülni a túlzott késlekedést, és biztosítani kell a nagyobb pénzügyi fegyelmet, és a többi EU politikával javítani kell a szinergiát. A kolléganőm még azt is reméli, hogy itt most nem készítünk semmiféle listát a rossz és jó teljesítőkről, hanem mindenkit segítünk annak érdekében, hogy elérje a célkitűzéseket. Kolléganom egyetért Mikolásik eh, úr anyagának a szerkezeti felépítésével is, és azt várja, hogy majd gyakorlatban hogyan alakul ez az anyag. Arra is megkért engem, hogy emeljem ki, hogy eh, várja a előadóval és további kollégákkal végzett közös munkát a jövőben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, Hogy az elnök asszony, Jan Albrecht következik. Specifika politiki spójności europejskiej polega na... Az európai politika azon nyugszik, hogy egy új tervezési időszak indul, Ez azt jelenti, hogy össze kell foglalnunk a, program, össze kell foglalnunk a programokat, és fontos az, hogy legyenek olyan jelentések, amelyek foglalkoznak a végrehajtási rendszerrel. 2010-ben kezdődött az új perspektíváról szóló vita, és jó ez, hogy átgondoljuk, jó ez az időpont az, hogy átgondoljuk azt, hogy hogyan fogunk a 2003 2000 2007-2003-as időszakkal foglalkozni. Azt mondta a jelentéstevő, hogy nincsenek olyan tények, amelyek arra ö, mutatnának, hogy hogyan használták fel az eszközöket, de nem csak az eszköz felhasználásra van szó, hanem a végrehajtásról is. A jelentés megközelítése szerintem nagyon jó. Ez egy nagyon széleskörű megközelítés, amely alapvető feltételezésekből indul ki, és a 2007 2003-as időszakot vizsgálta, és megnézi azt is, hogy hogyan lehetne hogyan lehetett megvalósítani a politikát. És ennek választ kell adnia nekünk arra a kérdésre, hogy milyen tulajdonképpen a végrehajtás rendszere. Hol vannak a nehézségek? Hogyha, hogy alkalmazták-e valóban az alapelveket? Van ö, kapcsolat a stratégiai elemek között a programban, arra kell gondolnunk, hogy a, a programozási részlet az irányát megváltoztatta, az, a rendelet megváltoztatta, és most nem az eszközök felhasználásáról van szó, illetve arról, hogy ez hogyan történik, nem arról van szó, hogy konkrét projekteket említsünk, amelyeket alkalmazni kell, most itt van az ideje annak, hogy bemutassuk, hogy a végrehajtási rendszer 2007-2013 között megvalósított a következő programozási időszakban is, de azon is el lehetne most gondolkodni, és esetleg megváltoztassuk a mostani gyenge pontokat a következő ö, programozási periódusban. Véleményem szerint tényleg jó megközelítése a jelentéskészítőnek, és nagyon érdekes jelentést adott nekünk, amiről vitázhatunk. Köszönöm szépen. Thank you very much. Lambert van Nistelrooy. Van Nistelrooy következik. Well, is it... Köszönöm szépen. Én is ugyanígy gondolkodok, kitűnő a megközelítés. Persze ki lehetne még nagyítani bizonyos hatásokat a jövőre vonatkozólag, amit Albrit kollega is elmondott. Tudjuk, hogy milyen a jelentés, de ahogy elhangzott, szeretnénk megmutatni, valamit igazolni szeretnénk. Szeretnénk megmutatni ezt, hogy a horizontális politika, például a gazdaság stimuli ösztönzése, vagy az energiahatékonyság a régiókban az nagyon jó megközelítés, és horizontális szervezés keretében ez megvalósítható. Ez nagyon lényeges, hiszen a következő időszakban a regionális politika, a kohéziós politika, az annak illeszkednie kell az EU 2020 stratégia végrehajtási elemeivel. Bastinero úr, vagyis inkább Kallenbach asszony megadta azt, hogy szükség van arra, hogy szinergiák jöjjenek létre. Hogyha most ezt horizontális kapcsolatban látjuk egymással, az én jelentésemben, azt meg, amit megemlítettek, köszönöm szépen, ott is meg, megemlítettem azt, hogy a szinergiáknak meg kell valósulniuk, vannak egyetemek, vannak önkormányzatok, illetve a gazdasági élet, ezek mind fontos szereplők egy régióban, és ők az innovációt, a tudást átadhatják egymásnak. Meg kell látni azt, hogy, ahogy az én jelentésem is benne volt, hogy vannak bizonyos gyenge pontok, és itt vannak már javítási kezdeményezések, meg kell nézni, hogy ezzel mit értek el, és itt megoldani ezeket a eh, problémákat. Összességében engem nagyon érdekel ez a téma. Én úgy vélem, hogy ez a jelentés megmutatja azt, hogy azok az eszközök, amelyeket választottunk korábban, mint például az earmarking, tehát az elkülönítés, illetve a tudásalapú társadalom, ezek valóban működhetnek, és a jövőben is eh, jók és eh, új formájú megállapodásokra van szükség a tagállamokkal, voltak megfelelő szerződések, meg kell nézni, hogy mit, mit értünk el ezekkel, és a SURE szakbizottság szempontjából is ezt át lehet dolgozni, és akkor kettős hatást érnénk el ezzel. A regionális politika, a második célkötőzés az egy túlhaladott dolog, gondolják gyakran sokan, mert hogy ezzel nem tudunk megfelelni a globális versenynek. Ez a jelentés pontosan megmutatja azt, hogy ez igenis hozzájárult ahhoz, hogy a, ez a három célkötőzés, a gazdasági, szociális és területi kohézió, ez mind hozzájárult ahhoz, hogy ezt el tudjuk érni. Nagyon szépen köszönöm. There's nobody Senki más nem kér szót? Jó, akkor mielőtt visszaadnám Mikolásik úrnak a szót, hogy foglalja össze az elhangzottakat, egy dolgot említsünk meg. Bizonyára tudják, hogy múlt hét hétfőn fogadta el az Európai Bizottság a személyzeti anyagot, mármint a gazdasági válságra való reakciót összefoglaló dokumentumról van itt szó és azt hiszem, hogy az önöknek is segít majd a jelentés kialakításában. Tehát itt a válságról van szó, és ez egy nagyon friss dokumentum, szerintem figyelembe lehetne venni mert hasznos az általános értékeléshez. És akkor Mikolásikor vissza is adom a szót, hogy foglalja össze az elhangzottakat. Köszönöm szépen, elnök asszony! Az ön szavaival kezdek, és figyelembe fogom venni ezt az anyagot, amit említett, mert valóban új javaslatok szerepelnek benne a jövőre nézve. Tehát hogyan befolyásolta ez a válság a helyzetet Európában? Szeretnék még arra is majd részletesebben kitélni, és ez a feladatom is, hogy ebben a szövegben hogyan beszéljünk a stratégiai jelentésről a kohéziós politika jövője témájában. Ez egy kiegészítő hozzájárulás lenne ehhez a témához. Azt mondhatom, hogy megteszem a tőlem telhető legjobbat annak érdekében, hogy ezt a fajta stratégiai jelentés készítést, mint egyfajta hozzájárulást a kohéziós politika jövőjéhez kapcsolódóan megtegyem. Minden kollégának köszönöm az elhangzottakat, a véleményét, Schröter asszony, köszönöm szépen, köszönök mindent, nagyon érdekes volt. És feljegyeztem a megjegyzéseit, és örömmel várom a közös munkát önnel és a frakció társaival. a úr, a következőket mondanám. Igen, én is nagyon oda fog figyelni, fogok figyelni arra, amit ön elmondott. Talán az önmunkáját is beépíthetnénk ide, mert ön a múltban sokat dolgozott a témában, tehát az ön által felvetett pontokat be lehetne építeni. Én vagyok az ideális kolléga, mert én is a Környezetvédelmi Bizottságban dolgozom, úgyhogy nagyon jól fogom érteni a véleményét, átérzem a gondolatait, ami a környezetvédelmi politikákat illeti, tehát ezeket a javaslatokat szerintem be tudjuk építeni, vagy a szövegbe, vagy módosító indítványokon dolgozhatunk majd együtt, tehát ez nagyon pozitív. Bastináró úr és Kadembach kolléganőm, kedves kolléganőm, akit jól ismerek, nagyon örülök, hogy elégedettek a koncepciómmal, hadd fogalmazzak így. Ez a gondolat, hogy a konvergenciát és a szinergiákat vizsgáljuk az Európai Szociális Alap és a Regionális Fejlesztési Alap között, ez szükséges. Tehát muszáj ebből a szempontból is megvizsgálni a helyzetet, és köszönöm szépen Favrik kolléga javaslatát is. Ő is nagyon fontos dolgot fűzött ehhez hozzá. Azt hiszem igazán volt akkor, amikor nem kezdtem el részletesen felsorolni a számadatokat, a százalékokat, és azt, hogy hány ország, hány projekt, és így tovább érintett. Mert hát majd a számvevőszék dolgozói fognak ezzel foglalkozni, ez az ő munkájuk. Persze azért lesznek konkrétumok is az anyagban, de hogy is mondjam, Ez egy olyan szöveg, ami egyfajta félidős szöveg, ahogy Olbricht kolléga említette. Még nincs elég információnk annak, ahhoz, hogy ezt véglegesítsük. A következő jelentések majd egy vagy két év múlva sokkal több tényszerű e, információt tudnak tartalmazni, és akkor jobban tudjuk értékelni azokat is. Lambert van Nistelrooy, igen, ön is tudja, hogy a korábbi munkámban is az innovációra, a régiókra helyeztem a hangsúlyt, és a kutatásra a régiókban. Ön is említette az egyetemeket, a régiókat, a vállalkozásokat, kis- és középvállalkozásokat és más vállalkozásokat, eh, amelyekre oda kell figyelni itt a vitában, egyetértek. Úgyhogy köszönöm szépen, kedves kollégák, és örömmel várom a közös munkát önökkel. Elnök asszony, Röviden, ahogy mondják, elmondhatom a menetrendet, hogyha lehetséges, a szerintem re- realista menetrendet. Tehát ugye most tartunk az első véleménycserénél, és igyekezni fogok, hogy a jelentéstervezetet fordításra adjam, mondjuk január 7 és 11 között tehát számomra a január 11 az abszolút határidő, amikor a jelentés tervezet kész, és leadom a fordításra. Így aztán a január 26-27-i ülésünkön már megvitathatjuk a jelentés tervezetet. A módosítók határideje mondjuk ez még később mi megerősítésre vár, de hát ezután következne. Februárban kellene szerintem, hogy rendelkezésre álljanak a lefordított módosítóindítványok, indítványok, tehát 2011. februárban, aztán utána lenne véleménycsere a módosítókról, és a szakbizottságunk február 28-án tudná jóváhagyni az anyagot, legalábbis remélem, ez lenne szerintem a lealista menetrend az időbeosztás, és ezután menne az egész a plenárisra. Ez az én javaslatom, szerintem elég gyors, viszont nem túl gyors, tehát lehetővé teszi a minőségi munkát. Köszönöm szépen, elnök asszony. Much, uh, and we take... Nagyon szépen köszönöm és az ütemtervét majd meghatározok a jelentésnek. A következő eszmecsere, amely valószínűleg januárban lesz, az a, a jelentés tervezettel lesz kapcsolatos. Nos, akkor lezárjuk most a 15-ös pontot, és a 16-os pontra térünk, amely Viktor Bastonári úrnak a jelentés tervezete az Európai Unió Fekete-tengeri stratégiájáról. Ez egy saját kezdeményezésű jelentés, amelyet az AFET eh, készített elő. Öné a szó. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony, kedves kollégák! Azzal kezdem, hogy a Fekete-tengeri terület az Európai Unió külső területein az egyik legösszetettebb terület. Habár ez az Európai Unió területe azok után, hogy Bulgária és Románia 2007-ben csatlakozott az Európai Unióhoz. De a régió továbbra is nagyon összetett, és ne feledjük el, hogy két EU tagállam, két olyan ország, amely vagy szeretne a az EU-hoz csatlakozni, vagy pedig intézményes kapcsolatot Ukrajna és Moldova. Aztán Törökország, amely már a csatlakozási folyamatot folytatja, és egy másik szomszéd, akik nem biztos, hogy akarunk, de az ott van Oroszország. Tehát akkor ezt az összetettséget látva felmerül a kérdés, hogy az EU eléggé hangoztatja-e a hangját ezen a területen területen. Valóban jelen van-e az EU itt ebben, ezen a területen, vagy pedig az EU el tudja végezni a feladatát itt. Valószínűleg nem. Európának nem csak a régió országaival kell partneri kapcsolatot kialakítania, hanem szélesebb körű partneri kapcsolatokat is. Aztán továbbiakban azt mondanám, hogy a Fekete-tenger, amely a két ország csatlakozása után továbbra is fejlődik. Az EU számára ez a régió nagyon fontos szerepet játszik, és az EU világ szerepében is. A, mind a szállítás, az energia, környezetvédelem, környezetszennyezés, biodiverzitás szempontjából. De ne feledjük el az, a biztonságot, a stabilitást sem, amelyek nagyon fontos kérdések az AFET számára, amely az illetékes bizottság e, ezt a jelentést illetően. Európának mindenképpen e, növelni kell a régióban játszott szerepét, és ezt partneri kapcsolatokban kell tennie. Pontosan ezen okból fűzök nagy jelentőséget az EU-s Fekete-tengeri stratégiához. Ugyanis ennek a régiónak a fejlesztése nem csak egyes országoknak a számára fontos az, a Fekete-tenger mentén, hanem az egész Európai Uniónak. Az EU már megpróbálta megmutatni, hogy mennyire fontos ez a régió a Fekete-tengeri szinergiával. De ugyanakkor lássuk a valóságot, mint ahogy már korábban is mondtam, tehát a szinergia lehet, hogy megvan, de energia nincsen. És nem csak a politikai energiára gondolok, hanem a nem politikai energiához, tehát ahhoz, arra az energiára is gondolok, amely a gépeinknek energiát ad. Nos, ahhoz, hogy hatókonyak legyünk, ahhoz az, az szükség van arra, hogy bevonjuk az összes Fekete-tengeri országot, anélkül, hogy különbséget tetnénk ahhoz, hogy vajon EU vagy nem EU tagállamok. A két fő másik régiós szereplővel, Oroszországgal és Törökországgal megpróbáltam párbeszédet folytatni, de sajnos az erőfészítéseim az orosz misszióval, hogy folytassunk párbeszédet, nem sikerült. A másik ugyanakkor a török missziónak a képviselőjével nagyon sikeres volt, és a nézeteink vagy azonos, vagy hasonló a legtöbb kérdést illetően, ez pedig nagyon is bátorító a régiót fejlesztő erőfeszítéseket össze kell hangolni, ami azt jelenti, hogy az összes szereplőnek először is a közös kihívásokat kell azonosítani, és aztán megvizsgálni, hogy milyen források állnak rendelkezésre, és cselekedni vagy összehangolt, vagy harmonizált módon. És vannak olyan szervezetek, amelyek segíthetnek, és ezek között van például a Fekete-tengeri gazdasági foramat a BISZAK, és ennek a parlamenti közgyűlése, és a Fekete-tengeri bizottság. Tehát a BÖSZEK, a PAPSZEK és a Fekete-tengeri bizottság. Azt hiszem, hogy mindannyian ugyanazt a véleményt vallják, hogy a Fekete-tengeri stratégiát integrált megközelítéssel kell megvalósítani, és a kohéziós politikának a már bevetett módszerei szerint. Hiszen a regionális politikánk részének kell ez lenni, a Fekete-tengere, nem pedig a külügyi és a biztonsági kérdésekre kell koncentrálni. Mint ahogy tudjuk, az infrastruktúra nagyon fontos a Fekete-tengeri régió számára. Itt nem csak a szállítási infrastruktúráról beszélünk, hanem az infrastruktúráról is, amely eh, a hónapok során egyre inkább relevánsá válik. Hogyha azt akarjuk, hogy összehangoljuk a munkát, akkor nagyon fontos, hogy minden projektet meg kell tárgyalni a különböző fekete-tengeri országokkal, ugyanis a szállítási és energiai eh, kérdéseket stratégiai, eh, eh, fenntartató módon kell megvalósítani. Ezért különösen a tenti projektekre koncentrálok a jelentésemben, de a kikötők fejlesztésére is kitérek. Ez ugyanis nagyon fontos forrás a régió számára. Hangsúlyozom, hogy nem csak arra van szükség, hogy tárgyaljunk a projektekről a különböző szereplékkel, hanem nagyon fontos az is, hogy ezeket a projektokat először kiértékeljük, azért, hogy lássuk, hogy milyen haszonnal járnak. És hogy lássuk, hogy milyen környezetvédelmi hatásaik és költségeik vannak elhaladást szeretnénk a régió számára, de ennek fenntartható előrelépésnek kell lenni, és a környezet, és környezetbarátnak is. A mexikói öbölben történt események világosá tették, hogy amikor energiainfrastruktúrát tervezünk, akkor különösen figyelni kell az balesetek, katasztrófák következményeire. És a ez a szempontból a Fekete-tengernek nagy a jelentősége, ne felejtsük el a déli áramlatot és más áramlatokat, amelyekről most tárgyalnak. Ezért megvizsgáljuk az ilyen nagyméretű energiaprojekteknek a hatását, hiszen ez az egyik leginkább szennyező tevékenység az Európai Unióban. Épp ezért megállapodásra törekszem azt illetően, hogy az ilyen eseményekkel hogy lehet már a tervezés fázisában is megbirkozni. 2011-ben A déli áramlatnak a munkálatainak el kell kezdődnie, és jelentős európai vállalatok fognak ebben közreműködni, pedig nincsen olyan tapasztalatuk, hogy az ilyen projektekkel hogy kell eljárni. A Fekete-tengerben úgy tekintik ezeket a projekteket, mint kereskedelmi projekteket, ezért csak a kereskedelmi oldalát akarják megvizsgálni, és nem az európai közös eh, energia és környezetvédelmi programok tükrében. De a környezetnek a, a eh, kérdése nem csak az energiaprojektekkel eh, kapcsolatos. A Fekete-tenger már is nagyon szennyezes, és ezt is épp ezért taglalom a véleményemben. Tehát ez mindegyik Fekete-tengeri szereplő számára fontos kell, hogy legyen, és közösen kell a szennyezés problémáit megoldani és megvédeni a környezetet fontos, hogy minden problémát az EU normáknak megfelelően oldjunk meg. Ez a fő, legfontosabb üzenetünk, amikor arról beszélünk, hogy az Európai Oroszországgal, Ukrajnával, Moldovával, Törökországgal tárgyal. Eddig a tárgyalásokat általában két oldalon, és a megállapodásokat két oldalon kötöttük meg. Azt hiszem, hogy hatékonyabb lesz, hogyha az energiát az két oldalon oldjuk meg, vannak olyan nagyvállalatok, amelyeknek a gazdasági érdekei fontosak, de Európa nevében egyetlen fekete-tengeri stratégiára van szükség azért, hogy európai válaszokat adjunk a problémákra. Szeretném előre is megköszönni az önök javaslatait, és örömmel fogadom az összes segítséget azért, hogy egy következetes és integrált fekete-tengeri megközelítést tudjunk létrehozni, amely Európa számára nagyon fontos, hogyha fontos világszereplő akar lenni. Köszönöm. Köszönöm szépen, hogy részletebben szeretnék mondani árnyékrendtisztelőként. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen Bosztonáró úrnak a fekete tengeri stratégiával kapcsolatos tervezetét. Ez a stratégia az alapja a fenntartható és koordinált fejlesztésének a Fekete-tenger térségének. Ez stratégiailag fontos az Európai Unió számára. Underline the significance of involving also all countries in the region. Nem, nem csak az országra vonatkozik ez, hanem a már meglévő szervezetekre is, ő is megemlített ezeket a szervezeteket. Az is nagyon fontos, hogy ne kettőzzük meg a már meglévő tevékenységeket a régióban, és amit láthatunk, az az, hogy nincsen megfelelő adminisztratív kapacitás, nincs megfelelő támogatás bizonyos szervezeteknél, például a szinergiák kezdeményezésekre. Tehát a szinergiák nincsenek meg, emiatt nem láthatóak néha a szervezetek. Az Európai Bizottságnak kell a vezető szerepet vállalnia itt a térségben. Hadd mondjak néhány dolgot a véleményhez még. A koordináció kapcsán gondolni kell a tengeri mentőakciókra is, illetve egy fekete tengeri felügyeleti stratégiára is szükség van. Azért mondom ezt, mert az elmúlt években néhány tengeri mérföldre elsüllyedt két hajó, a Serra és a Poseidon, és ezek a hajó balesetek eléggé közel történtek a tengerhez nem szabad erről a problémáról sem elfeledkezni. A második pont az, hogy meg kell védeni a tengerpartot a természeti, illetve ember által okozott károsodlásoktól. Tudom, hogy nálunk is elég gazdag a kulturális örökség, de ezt nagyon kevéssé ismert sajnos és ebben, ebben a tekintetben megpróbálunk eljárni annak érdekében, hogy az idegenforgalmat, illetve a kulturális cserét elő lehessen segíteni. Környezetvédelmi szempontból szerintem növelni kéne az ösztönzéseket arra, hogy tisztán lehessen tartani a fekete tengert, vagy legalábbis azt tisztábbá lehessen tenni, ami jelenleg nem az. A közvetlen problémák nagyon fontosak, nagyon magasan állnak a napirendünkön, kiemelten kezeljük e ezeket. Ezen kívül az EU-nak növelnie kell a Fekete-tengeri jelenlétét úgy, hogy növeli a Európai Külügyi Szolgált által a térségben, ezt fel kell használni a rendelkezésre álló pénzügyi eszközöket, nem szeretnék most itt az AFET munkájába beleszólni, vagy a vitába keveredni. Tudom, hogy vannak befagyott és kevésbé befagyott konfliktusok a iszlámista szélsőségesek esélye, vagy a hegyi karabahi konfliktus Örményország vagy Azerbajdzsána. A Duna közvetlenül kötődik a Fekete-tengerhez. Jelenleg beszélünk az Európai Unió jövőbeli Duna stratégiájáról is, de szerintem itt is bele kellene vonni olyan projekteket, amelyek kötődnek a Fekete-tengerhez, például főként közvédelmi, idegenforgalmi kulturális területen. Köszönöm szépen eh, a jelentéskészítőnek ezt a véleményt, és eh, sajnos el kell eh, búcsúznom, és hát remélem, hogy gyümölcsöző lesz ez a jelentés két olyan ország számára, amely az Európai Unió tagjai nem régóta. Mihály Tremopulosz következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Szerettem volna köszönetet mondani Posztinár úrnak a jelentéséért, a fekete tengeri stratégiát illetően. Nagyon fontos témát érintett, és szeretnék néhány pontot megemlíteni. Az első megjegyzésem az a szennyezéshez kötődik a Fekete-tengerben. Gyakran ez folyókon keresztül történik, például a Dunán keresztül, vagy akár olajtankhajókon, vagy olajvezetékeken keresztül. Az ukrajnai határ óriási szennyezések tapasztalatok, de ugyanúgy a csernavadai erő, kozlodói erőműből is érkezik a Dunán keresztül szennyezés. mert ezekben az erőművekben a Dunát használják hűtővíznek. A Duna számos országon keresztül folyik, Közép-Európából Kelet-Európáig, és a Fekete-tengerbe torkollik. A vizet gyakran, hal, gyakran használják elektromos erőműveknek, és gyakran öntenek be ellen mezőgazdasági hulladékot is. Tehát ez érinti a Fekete-tengert is, Az égei tengerbe is érkeznek hasonló szennyezések, például a Boszporuszon keresztül, és az égei tengerben óriási a radioaktív szennyezettség, pedig nincsenek is a környékén atomerőművek, tehát érezhetőek a hatások az egész régióban, az ökorendszer károsítása, a, a, a turizmusra követett károsodás, így ez minden országot érint a régióban. Ezért fontos az együttműködés, úgy, hogy ügyeljünk a közösségi megközelítésre, és arra, hogy beintegráljuk a környezetvédelmet is. Az olajtankhajók, ahol gyakran a, az olajtankajokról gyakran kerül a szennyvíz bele a tengerbe, és ez lehetséges veszélyt jelent. A fekete tengert nem elegendő módon ellenőrzik, ez egy eléggé zárt tenger, tehát nem torkolik bele az óceánba, és ezért maradt ennyire zárt tenger, sajnálatos módon nem csak um, az Európai Unió hibása, ebben vannak olyan más országok, ahol nem megfelelőek a szabályok, például Olaszországban, de vannak olyan Európai Uniós országok is, amik nem megfelelően alkalmazzák a jogszabályokat, ezek a legfontosabb problémák, és egy közösségi megelőzési politikáról kell beszélnünk. Tehát nem arra kell koncentrálnunk a politika kapcsán, hogy megoldjuk a felmerülő problémákat, hanem inkább meg kell előzni a különböző katasztrófákat. Ezeket a katasztrófákat vagy szennyezést gyakran okozzák az olaj vezetékek. Vannak kisebb projektek, amelyeket a Small Project Fundból finanszíroznak. Fontos az, hogy főként a legtávolabb eső területeken történjen valami ezen projektek által. A kis projektek nem szabad, hogy felaprózódjanak, nem szabad, hogy szemben álljanak a nagyobb projektekkel. Végezetül pedig hogy beszéljek annak szükségességéről, hogy jobb struktúrákra összeköttetésre van szükség az európai vasúti hálózatok által. A az olyan városok, mint Kostanca, vagy a Bukarest, a Szofia való összeköttetés nagyon fontos, mert a kikötők között, illetve a városok között nagyon jó összekötetésre van szükség, és nagyon fontos, hogy az összekötetés megfelelő legyen a környező országokkal is, például Grúziával vagy Oroszországgal is. Megfelelő keretre van szükség a politikai koordinációt, illetően a kikötők és a belföldi települések között. Ez nagyon fontos a fenntartható fejlődés szempontjából. Köszönöm szépen, Stojanov úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a görög kollégának a hozzászólást, de nem tudom, hogy honnan jön ez az információ. Tehát kérem, jöjjön el Bulgáriába, és elmegyünk erhez az erőműhöz, hogy láthassuk, hogy hogyan működik. Ugyanis azt mondja, hogy ez az erőmű szennyez egy fontos folyót. De ilyeneket mondani, ez felelőtlenség, mert ez pánikot okozhat, rossz benyomást kell e, sok, e, sok emberben, és e, én készen állok arra, hogy megszervezzem ezt az utat, hogy láthassa, hogy nincsen nukleáris hulladék, amely a Dunába jutna. Posszenáró úr, nem tudom, hogy tud-e arról, hogy az egy Európai Parlament és Törkölet, Törökország között volt egy találkozó ezen a héten az Európai Parlamentben, és kudarccal között, ugyanis a török képviselő sokszor használta a ciprus és észak-ciprusi kifejezéseket, és ez elfogadhatatlan, hiszen tudják, hogy a mi álláspontok micsoda. Épp ezért az európai parlamenti képviselők bolykottálták ezt az ülést. Tehát itt egy latin szólást idéznék, hogy még ha a törökök ajándékokat is hoznak, félni, tartani kell tőlük. Válasz. Amikor a regionális politikáról beszélünk, és amikor a regionális áttekintését a Fekete-tengernek, akkor nem a Ciprus északi és déli része közötti vitát kell itt felhozni. Ön ismeri, hogy én, nekem mi a hozzáállásom Ciprussal kapcsolatban és szeretném Dagmarának is azt mondani, hogy nagyon sokat segített ennek a jelentésnek a felvázolásában, és hogyha nem értjük egymást, vagy pedig rosszak az információink, akkor ezt ne hozzuk ide, ez egy nemzet, nem egy nemzetközi bíróság, ez itt a Regi Bizottság. Kedves, ez csak egy figyelmeztetés volt, kedves kollégák valóban nem folytatjuk most ezt a vitát, mert a mai feladatunkra koncentrálunk, és pedig a módosítók határidejének a benyújtását kell módosítók benyújtatásának a határidejét kell meghatározni, ez pedig november 9-e délután 6 óra. Ez lehetővé teszi, hogy november végén szavazzunk róla, hiszen úgy néz ki, hogy a Fedben eh, november végén szavaznak erről. Tehát szeretnék eh, mindenkit arra ösztönözni, hogy Viktor Bostináról együttműködjenek, eh, és mint mondtam, november 9-e este 6 délután 6 a határidő. Most akkor súlyos problémákról fogok beszélni. A hozzászóláshoz szeretnék véleményt fűzni. Egyetértek Kovácsák kollégával, mindazzal, amit mondott. Ugyanaz a véleményem, hogy csak a jelentésnek a korlátai határozták meg, amit mondtam, de az ön hozzászólásával valóban fényt vettünk a különböző tengeri felügyelet, mentési munkálatok és a többi kérdésekre. Aztán a Duna stratégia és a Fekete-tenger stratégia közötti probléma ez szükséges azért, hogy stratégiára gondolkodjunk az Európai Unió szerepéről, ahogy ezt más szereplők a világban teszik, mert különben regionális szereplők maradunk. Aztán köszönöm a másik hozzászólást is. Ugyanaz a véleményem, hogy ez a Fekete-tenger egy nagyon szennyezett terület, 180 méter alatt eh, nagyon mérgező anyagoknak a koncentrációját találjuk, amely életre veszélyes. És hogyha katasztrófák történnek, akkor még nehezebb reagálni a környezetvédelmi dimenziót illetően hozzáteszem, hogy már van egy bukaresti, bukaresti egyezmény a környezetvédelemmel kapcsolatban, e, megállapodás, de a probléma nem az, hogy nincsen e, e, egy ilyen dokumentum, hanem hogy végrehajtsák ezt az egyezményt. Ha a véleményemet kérdezik, akkor én azt támogatom, hogy az Európai Unió égisze alatt egy regionális együttműködési, környezetvédelmi együttműködési projektet hozzunk létre, azért, hogy foglalkozzunk minden környezetvédelmi problémával. És igen, tárgyaljunk Oroszországokkal is, Oroszországgal is és másokkal is, nem csak, hogy aláírják, hanem ratifikálják az ESPO egyezményt, mielőtt csatlakoznak hozzá. Vagy pedig a partneri kapcsolatok keresztül keretében történjen ez meg. Ismerem a Balti tengernek a e, történetét is. E, Oroszország aláírta, amit kellett, de nem ratifikálta még a mai napig sem. Tehát Európának ezt a jelentős projektet ezért e, előtérbe kell helyezni valószínűleg szükséges közös regionális eh, normákra, hiszen a déli áramlat is meg lesz. Van-e, eh, vannak-e közös regionális normák a környezetvédelmi hatástanulmányra ebben a régióban? Eh, kis országokról van szó, amelyek nagy szereplőkkel kerülnek szembe Eh, a, olyanokkal, akik a déli áramlatban is részt vesznek, a Gazprom, vagy az EON, vagy a Gaz de France, vagy akár eh, melyik. Egy diplomatát idézek itt, hogy eh, nagyon szép beszélni ezekről a projektekről, de van egy EU-s miniszterelnök, aki nagyon jó kapcsolatban van egy nem EU-s miniszterrel, és ők nem sokára a déli áramlatban együttműködnek majd. Tehát tehát ezért a Tremopolos úrnak is nagyon fontos a hozzászólása, és mindegyik módosított figyelembe fogom venni. Köszönöm szépen, most hogy rátérünk az utolsó jelentésre, Lambert van Nistelrooy úr jelentésére, véleményére, az Európai Parlament, illetve az Európai Tanács döntése a aktív időskor európai évéről 2012. Ez a Foglalkoztatási Bizottság jelentése, ehhez adunk egy véleményt. Nem kell sietnünk, hiszen a Foglalkoztatási Szabizottságban ma csak februárban fognak erről szavazni, de ez lesz az első eszmecsere Lambert van Nisztárolyal, aki meg is kapja a szót. Köszönöm szépen, nagyon szívesen beszámolok erről. Nem annyira politikai jellegű ez a téma, mint az előző, de mégis nagyon fontos, hiszen társadalmi szempontból rendkívül jelentős ez, ugyanis Európa egyfajta átmenet küszöbén áll, amikor kevesebb lesz a fiatal munkavállalók dolgozó aránya, mint az 50-60-70 80 év felettiek aránya viszont megnő. A világ népesség eloszlásla úgy néz ki, hogy 5%-a fog itt élni néhány éven belül a e, világnak. A kérdés az, hogy mi történik. Ez nagyon alapvető kérdés, hiszen csökkennek a születési számok, ez azt jelenti, hogy ennek az évnek a, a központjában az aktív időskor fog állni. Ez az elemezés is mutatja már, hogy mindenképpen tevékenységre van szükség, ami engem illet, hogy hát gondoljuk ezt a témát, akkor ezt úgy kell végrehajtani, hogy ne csak az idősekre gondoljunk, hanem az úgynevezett generációk közötti kapcsolatokra is tehát sokkal több fiatalt is be kell vonni, illetve az idősödés, ez, ez mindenképpen egy olyan dolog, amelyről beszélni kell. Beszélni kell arról, hogy itt egy jogszabálytervezetről is van szó a bizottság részéről. A fő, az illetékes szakbizottság a foglalkoztatási szakbizottság, és lehetőségünk van arra, hogy itt ehhez hozzászóljunk. Én azt mondanám, hogy főként regionális aspektusokat kell figyelembe venni. El kell azon gondolkodni, hogy eh, a régiókban, a városokban mi történhetne az emberek számára, és a horizontális elképzelést kell megvalósítani. A szociális tevékenységek, munkalehetőségek, részvétel, a lakás, a lakhatás, az ellátás szempontjából. Ez egy év lesz, egy olyan év, amely különös figyelmet szentelnek a problémának. A nagy régióknak foglalkozniuk kell ezzel Európában, például Brandenburg régiójában is volt egyfajta ilyen kezdeményezés, láthatják, hogy öregszik ott is a népesség, és teljesen másfajta lakhatásra van szüksége, és megpróbáltak választ adni. Tehát ez az a jövő, amelyen a regionális szakbizottságnak is foglalkoznia kell. A véleményünkben tehát ki kell térni a regionális aspektusokra, és számos dolgot meg kell említeni, például az innovációt, a megfelelő szolgáltatást, az e egészségügyet, tehát az elektronikus egészségügy. Úgy tervezzük, hogy elkészítünk módosítókat, a véleményt november végén már meg tudjuk vitatni, a módosítók benyújtásának határideje az a 39. 40. hét lenne, és január 7-én kellene szavazni erről, és akkor pont időben érkeznénk a február 1-i foglalkoztatási szakbizottsági szavazásra. Mindenképpen érdekel az önök véleménye, megjegyzése. Köszönöm szépen. Thank you very much. I, I don't know. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy ma már bárki kíván ezzel kapcsolatban szólni. Köszönöm szépen. Megpróbálok rövid lenni. Ez egy nagyon dicséretes kezdeményezés. Azért mondom ezt, mert én vagyok az egyik legfiatalabb képviselő, de amikor az idősekről van szó, akkor Bulgáriában is problémákkal állunk szemben. Említettem, hogy a korábbi parlament 2017-ben is, és most is, hogy az átlagos nyugdíj kevesebb, mint 100 euró havonta. Hogyan tud egy idős ember megélni egy ilyen nyugdíjból, amikor fizetnie kell a gyógyszereket, és különböző árucikkeket. A bolgár nyugdíjasok egy olyan politika áldozataivá váltak, amely nem hajlandó megoldani ezt a problémát. Az új kormány már megpróbál reformokat bevezetni. Mivel még kezdeti szakaszában járunk a vitában, szeretném, hogyha belevennénk azt a véleménybe, hogy nem lehet aktív élete az időseknek anélkül, hogy ne vennénk figyelembe az idősek életszínvonalát. Csak akkor, hogyha növeljük lehetőségeket arra, hogy jobb életet éljenek, hogy több mindent megengedhessenek maguknak, akkor leszünk képesek arra, hogy egy ilyenfajta európai évről beszélünk az aktív időskort illetően. Németországban, Olaszországban nem kell szembenézniük az időseknek ilyen problémákkal, de Bulgáriában nekünk ezt meg kell említenünk, mert különben eléggé obszén lenne azt mondani az embereknek, hogy ez az aktív időskor európai éve, és ezt ünnepelni kell. Kelly úr. Köszönöm. Szeretnék Lambertnek gratulálni a kezdeményezéshez. És hadd mondjam el, hogy szerintem kicsit ironikus, hogy a foglalkoztatási bizottság, a felelős bizottság, mert most itt pont azokról az emberekről van szó, akik abba hagyják a munkát, tehát a nyugdíjas korú emberekről. És ezzel is vezet az első dologra, amivel szerintem európai szinten kell foglalkozni. Az elmúlt hetekben láttuk Franciaországban, Görögországban és egyéb országokban a feszültségeket a nyugdíjkorhatár emelése miatt. Ez nagyon érthető és logikus. Két ok miatt. Az egyik ennek a pénzügyi költsége, a másik pedig a népesség jobb egészségi állapota. Ugye ezért volt ezekre a lépésekre szükség. Tehát muszáj megvizsgálnunk azt, hogy mondjuk lehetne-e az Európai Unió valamennyi tagállamában ugyanaz a nyugdíjkorhatár? Ez kellene a végső cél legyen, amit elérünk. Ugye vannak olyan tagállamok, ahol egész egyszerűen nevetségesen alacsony a nyugdíj, nyugdíjkorhatár. Tudom, hogy itt a szubszidiaritás is bejátszik az ügybe, de ettől függetlenül valami ilyen irányt kellene vennünk, talán ez segítene. Ez az első dolog, amit szerettem volna mondani. Másodszorban pedig ugye megvannak a költségei ugye a nyugdíjaknak, hatalmasak Belgiumban különösen, de van itt egy lehetőség is. Az idegenforgalom egy olyan terület, amelyre itt felhívták a figyelmet, és ez nagyon helyes. Az idegenforgalom, ugye a nyugdíjasoknak, ha könnyebbé tesszük az utazását, akkor ez az idegenforgalmat is fellendíti. A másik pedig az, hogy így lehetne az időszakosság problémájával is foglalkozni. Tehát ez egy hatalmas lehetőség. De hogy összefoglalóan azt mondom, hogy a jövő év kiváló lesz ezekkel az aspektusokkal foglalkozni, és egy részletes vitát folytatni ezekről, és talán ajánlásokkal is elő tudunk állni, amelyek legalább a jó irányba mutatnak az egyes tagállamok részére és az EU 27-re is. Köszönöm, Rikamen. Köszönöm. Elnök asszony, Manner kolléganő mondja. Köszönöm a kiváló összefoglalást. Ez a téma nagyon aktuális, rendkívül időszerű, és ezt alaposan meg kell vitatnia a szakbizottságnak. Szinte mindenki minden tagállam azzal küzd, hogy hogyan gondoskodjon a nyugdíjasairól, és hogy hogyan tudna minél több eh, embert a munkaerőpiacon tartani. Ettől függetlenül a Regi Szakbizottságnak szerintem ragaszkodnia kell a hatásköréhez, és ahhoz, hogy mi tartozik az európai szintre, és mi tartozik a tagállamokhoz, tehát nem szabad a szubszidiaritás elvét figyelmen kívül hagyni. Ezen kívül oda kell figyelni a régiókra, és arra, hogy az egyes régiók különböző helyzetben vannak, másképpen jelentkezik a probléma. Persze, ez ki fog hatni a versenyképességre, ez a helyzet, attól függetlenül, hogy ez egy emberi, szociális kérdés, figyelembe kell venni ennek a gazdasági vonatkozásait is. És ebből a szempontból eltérnek az európai régiók. Érdemes lenne itt a jó gyakorlatokat megvizsgálni, ahogy az előadó is mondta, egyes régiók már szembenéztek ezzel a problémával. Talán ezeket a régiókat megvizsgálhatnánk, és akkor így a jó gyakorlatot át lehetne venni. Ez szerintem nagyon fontos. Aztán itt van az a kérdés is, hogy a regionális fejlesztésen belül támogathatnánk-e azokat a régiókat, amelyeknek hamarabb kell szembenéznie a nagyszámú öregedő lakossággal. Köszönöm. Köszönöm, Lambert, szeretné reagálni a megjegyzésekre? If you would like to, to say something. Szeretné, szeretné valamit mondani? Igen. Mindenképpen figyelemmel veszem a megjegyzéseket egy kis megjegyzéssel a részemről Tudom, hogy a foglalkoztatási szakbizottságban készítenek egy jelentést a nyugdíjakról, és nem hiszem, hogy erre kapcsolatban vitát kell most indítanunk, hiszen ezek tipikusan nemzeti rendszerek. Ez egy olyan év, amelyel felhívjuk a figyelmet erre, és megpróbálunk jó megoldásokat találni. Ahogy Manner asszony is mondta, én inkább pozitív megközelítést szeretnék alkalmazni a tevékenységek, illetve ebben az évben. Nem szabad olyan kérdésekbe belemennünk, amelyeknek értékesési öre más szabizottságoknál van. De mindenképpen köszönöm szépen a megjegyzéseket. Elnök, köszönöm szépen, Lambert! parlamentnek, és ha jól tudom, akkor november végére megkapjuk a véleménytervezetet, és akkor tovább tárgyalhatunk erről. Nos, akkor kedves kollégák, véget ért a kétnapos ülés sorozatunk, bármilyen más megjegyzés nincs, nincs megjegyzés senki részéről, akkor csak bejelentem, hogy a következő ülésünk is nagyon hosszú lesz három és fél nap lesz. November végén lesz. Lehet, hogy lesz még egy plusz kiegészítő ülésünk Hán biztos úrral. Lehet, hogy közvetlenül azután, hogy elfogadja az Európai Bizottság az ötödik kohéziós jelentést. Utána lesz egyfajta koordinátori ülésünk, amely nyitott lesz mindenki számára, mert plusz külön ülésben nem tudunk szervezni ilyen rövid idő alatt. Tehát kérem, hogy ezt vegyék figyelembe. Csak angolul fogunk beszélni, de decemberben is lesz még a szakbizottságunk rendes ülésén egy hosszas vita erről. Ezzel szeretném be is fejezni a mai ülésünket. Köszönöm szépen, hogy itt maradtak velem, az, akik itt maradtak, és mindenkinek szép estét!